Okay, we are already delayed a little bit, so I would like us to... Már is késésben vagyunk, úgyhogy szeretném mielőbb megkezdeni ezt az ülést, de sajnos nem tudom, mondja az elnök asszony, mert zaj van. Colleagues, try to get seated as soon as possible, and then we can start. Uh, item 19 on the consideration of... 19-es pont tényfeltáró látogatás Svédországba, ezt elhalasztottuk az áprilisi ülésünkre, mivel a jelentést még nem sikerült véglegesíteni, és felhívom a figyelmüket arra, hogy a 7-es és 8-as pontot megcseréltük, tehát először a 8-as jön, aztán a 7-es. A bizottság kérte ezt, szerintem ezt igazán segíthetjük. Jó, hármas pont, nincs jóváhagyandó jegyzőkönyv. Szomorúan tájékoztatok mindenkit arról, hogy Georgiana Sandu, egy nagyon régóta már velünk levő kolléga, elmegy a titkárságtól, de most itt van velünk, a FAM titkárságra megy. Én nagyon sajnálom, hogy elveszítünk egy ilyen kiváló kollégát. A FAM bizottságnak gratulálhatunk, mert nagyon jó szakembert kaptak. Minden jót kívánunk a jövőre nézve, tapsoljuk meg. Thanks again, Georgiana, for everything that you did for the committee. Köszönöm szépen minden, mindent, amit a bizottságért tett. Megköszönöm a munkáját, a kedvességét. Mindig uh, nyitott volt, és minden jót kívánunk a jövőben. Van még egy bejelentésem. Két uh, kolléga, Ellen Racheva és Alessandro Granato gyakornokok csatlakoztak hozzánk, itt ülnek hátul. Köszönöm szépen. Remélem, hogy nagyon jó gyakornoki időszakuk lesz itt a bizottságban. Ha keményen bánik valaki önökkel, akkor csak szóljanak nekem, majd én beszélek az illető fejével. Örömmel várjuk a munkát. Az ötös ponthoz nincs megjegyzés, akkor már is rátérünk a prezentációra, tehát az EU állampolgársági, uniós állampolgársági jelentés, az állampolgárok jogainak erősítése a demokratikus változás uniójában. Nagy szeretettel köszöntöm Tina Ásztolát, aki a bizottság képviseletében érkezett, és a az igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságtól érkezett. Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők. Néhány nap napon belül fogjuk ünnepelni a római szerződés 60. évfordulóját, és szeretnénk az Európai Uniót egyenlő jogok és lehetőségek közös térségévé alakítani minden egyes európai állampolgár számára, és ez nagyon jó pillanat arra, hogy a 2017-es állampolgársági jelentést bemutathassam, Január 24-én fogadta el ezt a bizottság. Nagyon fontos témáról van szó. Az EU állampolgárság nem helyettesíti, hanem az állampolgárok saját állampolgárságát, hanem ez egy kiegészítő dolog, alapjogokat és előjogokat ad nekik. A közös értékekről is szó van egyébként, amelyek bennünket, európaiakat egyesítenek. Ahogy ezt a, a bíróság is megerősítette, az uniós állampolgárság tulajdonképpen egy alapvető státusz mindenkinek, aki bármelyik tagállam állampolgársága, és ezzel egyetértünk, az EU integráció egyik sarokkövéről van szó. És a politikai unió esetében ugye ez ugyanaz, mint az euró a gazdaság és monetáris unióban. Még fontosabb mindez a jelenlegi politikai kontextusban, hogy a felelősségünket magunkra vállaljuk, és megtegyük a szükséges lépéseket az állampolgárok érdekében. A jelentésről szólva. A szerződés 25-ös cikke, az EU működéséről szóló szerződés 25-ös cikke írja elő, hogy a bizottság minden három évben számoljon be az Európai Parlamentnek, a tanácsnak és az ekoszoknak a rendelkezések alkalmazásáról az állampolgársággal és a diszkrimináció ellenességgel kapcsolatban. Most már ez a harmadik alkalom, hogy az Európai Bizottság egy csomagot mutat be, amely két jelentésből áll. Az első az előretekintő állampolgársági jelentés 2017, az állampolgári jogok erősítése a demokratikus változás uniójában, ez az egyik, és a másik jelentés pedig az eddig elérte eredmények 2013-tól 16-ig a diszkrimináció ellenes rendelkezések alkalmazásáról. Mindkét jelentést lefordítottuk az összes, az Európai Unió összes hivatalos nyelvére, és minden nyelven elérhetők az összefoglalók, amelyek a lényeget bemutatják, és az Európai Unión belüli terjesztés már zajlik. A 2017-es jelentés tehát, vagy ez a csomag tulajdonképpen lehetővé teszi a bizottságnak, hogy végigvegye az előre haladást áttekintse a politikai prioritásoknak megfelelően, ugyanakkor megfogalmazza a prioritásait az elkövetkezendő évekre nézve. A prioritási területekre térnék rá. Az első terület ugye az az, hogy gondoskodjunk arról, hogy az európai állampolgárok tisztában legyenek a jogaikkal, mint uniós állampolgárok, tehát az ezzel járó jogaikkal. És az derült ki, hogy már sokat sikerült elérni, az európaiak 87%-a tisztában van azzal, hogy a saját tagállami állampolgárságuk mellett uniós állampolgárok is. És ez most egy ilyen magas, azt hiszem, a tájékozottság még sosem volt, tehát ez egy pozitív eredmény. arról is tájékozódnak az állampolgárok, hogy mi származik ebből, és nyilván arról is tájékozódniuk kell, hogy hogyan tudnak élni a jogaikkal. A konzuli védelemhez való jog az még mindig egy olyan pont, amelyről nem tudnak nagyon sokat az uniós állampolgárok. Ez a legkevésbé ismert jog, amely az uniós állampolgársággal jár. Tehát nem mindig ismerik pontosan, hogy ez milyen fajta védelmet jelent. Persze a mi feladatunk az, hogy minél részletesebb és alaposabb tájékoztatást adjunk az állampolgároknak, hogy könnyen tudjanak élni a jogaikkal. Nagyon sokan nem ismerik, nem tudják azt sem, hogy miért annyira fontos szavazni az európai parlamenti választásokon. Sokan tájékozatlanok a tekintetben is, hogy mi a tennivaló akkor, hogyha uniós állampolgári jogaikat nem tartják tiszteletben az egész Európai Unióra kiterjedő információs és tájékoztatási kampányokat szándékozunk indítani annak érdekében, hogy az állampolgárok tisztában legyenek a jogaikkal, illetve ezeknek a jogok tartalmával is amelyek az uniós állampolgársággal járnak, tehát itt a konzuli védelemre vonatkozó, a választási jogok, az európai parlamenti választásokon és az összes többi jog szerepel. Az érintettekkel felvesszük a kapcsolatot, tehát ide tartoznak a helyi és a regionális önkormányzatok, hatóságok, annak érdekében, hogy valóban eljusson az állampolgárokhoz ez az információ. Aztán térjünk rá a második prioritási területre. Az állampolgárokat arra ösztönözzük, hogy aktívan vegyenek részt a demokrácia működésében. Ez azt hiszem a manapság még inkább fontos az állampolgárok általában és a fiatalok különösképpen nem élnek a választójogukkal, demokratikus választójogukkal. Gyakorlatilag 42%-os az európai parlamenti választásokon a szavazók aránya, az ez elég alacsony. Különösképpen egy-két tagállamra jellemző az alacsony arány. Vannak és sajnálatos módon azok, akik első alkalommal szavazhatnának, tartózkodtak távol, maradtak távol a választástól leginkább. 2014-ben ezt figyeltük meg. Közben pedig a szociális hálókon, médiában a politikai témák iránt nagyon érdeklődnek, és ez az érdeklődés valahogy nem fordul át a választási részvételre, nem jelenik meg ebben nagyon sokan jelezték azt, hogy ők élnének a demokratikus jogaikkal, hogyha többet tudnának arról, hogy mik ennek az előnyei. Ez azt jelenti tehát, hogy az állampolgárokat az európai parlamenti választásokról is jobban kell tájékoztatni, illetve arról, hogy az Európai Unió munkája milyen kihatással van az ő hétköznapjaikra, tehát hogy tisztában legyenek azzal, hogy mi forog kockán akkor, ha ők nem mennek el szavazni. A bizottság a saját feladatát természetesen el fogja végezni e tekintetben, az információ átadás, tehát párbeszédeket fogunk tartani, nyilvános vitákat fogunk ösztönözni annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek az állampolgárok a brüsszeli döntéshozatalhoz. A jó gyakorlatokat is ösztönözni fogjuk a tekintetben, hogy a szavazáson nőjön a részvétel 2019-ben. A következő évben magas szintű eseményt fogunk szervezni a demokratikus részvételről, azt célozva, hogy a fiatalok részvételét erősítsük, illetve azon társadalmi csoportokét, akik egyelőre nem nagyon vannak képviselve. A harmadik prioritás terület a következő. Szeretnénk a hétköznapokat megkönnyíteni, egyszerűsíteni az állampolgárok számára. Az Európai Unióban a szabad mozgás az egyik legjobb, legkiválóbb lehetőség. Az Euróbarométer végzett egy felmérést, és ez az egyik legfontosabb eredmény az állampolgárok szemében, hogy szabadon mozoghatnak az, hogy szabadon utazhatnak, hogy tanulhatnak, hogy dolgozhatnak, illetve élhetnek más tagállamokban, nagyon-nagyon fontos szempont az állampolgárok életében. Minden eh, tízből hét eh, állampolgár azt gondolja, hogy a mozgásszabadság az általánosságban előnyökkel jár, nem csak nekik, hanem az ország, a saját hazájuk gazdasága számára is. 56% úgy gondolja, hogy ez a szabadságjog az egyik legfontosabb annak érdekében, hogy ezzel a jogokkal élni tudjanak, a szabad mozgást is ö, hangsúlyozni kell, be kell tartatni. A bizottság igyekezett ennek a betartását erősíteni, tehát hogy a szabad mozgást előírő irányelv megfelelően legyen átültetve minden tagállamban. A bizottság támogatja a tagállamokat azon erőfeszítéseikben is, hogy végrehajtsák ezt az irányelvet megfelelő módon, és továbbra is aktívan figyelemmel kíséri a végrehajtást, alkalmazást a gyakorlatban. Teszi ezt annak érdekében, hogy a jogok ne sérüljenek, tehát hogy valóban hatékony legyen az irányelv átültetése. A saját kezdeményezésű jelentésben, amelyet a PETI és a LIBE bizottságok indítottak, lehetett látni, hogy még van tennivaló a családtagok esetében a szabad mozgást érintően, mert még nem mindig valósul meg a szabad mozgás joga. A bizottság tájékoztató, tájékoztatási kampányában ennek a jelentésnek az ajánlásait fogja követni, és az EU-s állampolgárok, illetve családtagjai körében tájékoztató tájékoztatást ad. Ez egy közös felelősség ugyanis, tehát közös erőfeszítéssel lehet ezt elérni. Az, hogy egy másik európai országban ba költözik vagy él valaki, az még mindig nagy kihívást jelent akkor is, hogyha megvan ennek a lehetősége. Nagyon sok állampolgár ütközik nehézségekbe, hosszadalmas és bonyolult bürokratikus, adminisztratikus folyamatok miatt, a határokon átnyúló szolgáltatások használata is sokszor nehézséget jelent. Tehát nem olyan egyszerű egy másik tagállamban letelepülni. A bizottság egy egy ablakos digitális ügyintéz információforrást kíván megteremteni, itt információt, probléma megoldási segítséget nyújtunk az állampolgároknak, nyújtanánk az állampolgároknak, különösképpen azoknak, akik az egyik tagállamból egy másikba költöznek. A 2017-es állampolgársági jelentés mellett a bizottság a másik jelentést, amit említettem, ugye azt is elkészítette, és készített még egy elektronikus eszközt is a közigazgatási célral, tehát bárki, bárhol az Európai Unióban megjelenik, akkor olyan tisztviselőkkel találkozik, akik tisztában vannak a jogaival, a feltételekkel, az eljárásokkal, amelyek alkalmazandóak. Tehát ezt kívánja segíteni ez az elektronikus eszköz. Végül pedig az egyenlőséget is szeretnénk támogatni, illetve a biztonságot. Az Európai Unió valamennyi állampolgára egyenlő bánásmódot és szabadságot érdemel, és azt, hogy a jogaikat, jogaikkal élhessenek. Azon családtagok, akik az EU-ban utaznak vagy élnek, nehézségekbe ütközhetnek, akkor, amikor a nemzeti személyi igazolványaikat használják, vagy a lakhelyüket igazoló okmányokat használják. Az Európai Unióban vannak olyan okmányok, amelyek sokkal kevésbé biztonságosak, mint mások. Ahogy a jelentésben ez szerepel is, a bizottság át fogja tekinteni ezeket az igazolványokat és lakcím, személyigazolványokat és lakcímigazolványokat, hogyha valakinek nem Európai Uniós állampolgár családtagja, családtagjai vannak. Tehát senkit nem lehet diszkriminálni, senkit nem lehet megtámadni a, sem a nemes, sem a szexuális hovatartozása, vagy faji, vagy vallási hovatartozása, vagy bármilyen más alapon. A bizottság kampányt indított a nők elleni erőszak megszüntetéséért is, és ez az év több cselekvést is lát majd, hoz majd. A tárgyalások az isztambuli egyezményhez való csatlakozásról is szólnak, amely ugye az isztambuli egyezmény a nők elleni erőszakkal szemben született, aztán pedig a diszkrimináció ellenes irányelve kapcsolatos tárgyalásokat is lezárjuk, és a társadalmi elfogadását az LGBT csoportnak szeretnénk növelni. A bizottság az állampolgárok biztonságát és a külső határok ellenőrzését továbbra is támogatja. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, én úgy gondolom, hogy erre a négy prioritási területre, ha a koncentrálunk, akkor az állampolgárok valóban jobban élhetnek majd a jogaikkal, és diszkriminációt sem kell megtapasztalniuk az Európai Unió állampolgáraiként. Biztos vagyok benne, hogy ennek az agendának a kialakítása és végrehajtása nem csak és kizárólag a bizottság feladata, hanem közös erőfeszítés kell, hogy legyen az EU-ban. Az Európai Parlamentnek is természetesen komoly szerepe van ebben. Nagyon nagy örömmel várjuk az önökkel való együttműködést e témában. Köszönöm szépen, elnök asszony. And I find it Köszönöm szépen. Megdöbbent, hogy a Európai Uniós polgárok 87%-a ismeri a jogait, erre ön rámutatott, ez, ennek én örülök nagyon, és úgy gondolom, hogy a polgári ügyek az egyik legfontosabb, legnépszerűbb kérdéskört jelentik a bizottságunkhoz benyújtott petíciók körében évek, minden évben. Ezért tükröződnek nyilván az éves beszámolóinkban. Nagyon sok petíciót tárgyaltunk az üléseinken ilyen tématörökben. Úgyhogy mi is el fogjuk készíteni a parlamenti véleményünket az európai polgári Kezdeményezés szóló kapcsolatban, az 54-es cikk értelmében, és jelentéstevő beszélre asszony is már megválasztásra kérdezése került. Nagyon érdekes munka lesz ez. Most pedig megnyitom a felszólalók sorát. Sok időnk nincs, de Anoka úrnak megadom meg a szót először. Thank you. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy olyan időket élünk, amikor nem csak a szokásos szavakat kell ismételgetnünk, hanem új javaslatokkal kell előrukkolnunk különösen az Európai Uniós polgárság kapcsán, ügyében. Pillanatnyilag elég szűk értelemben fogjuk fel ezt az ügyet, főleg a mozgásszabadság kérdéseivel foglalkozunk. Ez az európai polgárságnak azonban csak egy vonatkozása maga, az eszme, a gondolat, az idea nagyon fontos és sokkal szélesebb körül ennél. E, a az európai polgárság a tagállami eh, polgárság eh, gondolatából eredeztethető, az egyik felforrás szerint. Ugyanakkor eh, volt elképzelés arról is, hogy az Európai Unióban élők lakóhelyéből származtassuk az európai polgárságot, de egyelőre ez a törekvés nem járt sikerrel Ma a Brexit eh, fényében egyre több politikus ismeri fel, hogy miről is van itt szó, és eh, most azzal a problémával nézünk szemben, hogy hogy tudunk jogokat biztosítani azoknak a brit polgároknak, akik eh, a Brexit követően valamely fennmaradó Európai Uniós jogán tagállamban laknak, élnek továbbra is. Lettország, Észtország ugyancsak olyan ország, tehát ugye ezek az országok is kiadnak például brit polgároknak útlevelet biztosítják számukra a szabad mozgás jogát. és azoknak a korábbi Európai Uniós polgároknak is, akik eh, a jövőben már csak brit polgárok lesznek, eh, jogosult érdemes lenne kiadni az Európai Uniós polgári státuszt, útlevelet is, ehm, hiszen eh, érdekes kérdéskör, hogy a tartós, Európai Uniós tartózkodással jogosultsággal rendelkező emberek esetében miért kellene megtagadni az Európai Uniós polgári státuszt. Talán a bizottság ambiciózusabb javaslatokkal is előáll majd ebben a témakörben. I don't have anybody else on my list. Yeah, Péter? Más felszólaló nincs a listámon. Péter jár, annak adom meg a szót. Köszönöm szépen a jelentést. Azt mondhatjuk, hogyha az Európai Unióban zajló tendenciákat figyeljük meg, a renacionalizációra vonatkozó tendenciákat, vagy a Brexitet, akkor valóban antibiotikum lehet az EU állampolgársága, az EU citizenship feltéve, hogy az állampolgárok azonosulnak ezzel, és az összetartozás érzete alakul ki közöttük. Ez alapját adhatnám egy pro-európai mozgalomnak, amely tényleg az emberek szintjéről onnan indulnál. Persze, mindig kampányokat kell indítani, hogy tájékoztassak az embereket, hogy milyen jogokkal rendelkeznek. Örülünk azzal annak, hogyha a polgárok élnek ezekkel a lehetőségekkel, hiszen az Európai Unió egy megélt ügy kell, hogy legyen mindenki számára. Másrészt a politikai vita is fontos, és e tekintetben azt gondolom, hogy az EU állampolgárság összefügg elválaszthatatlanul azzal, hogy valaki az Európai Unió tagállama. Az én országom az EU tagjam, Ilyen módon az uniós polgárság ö, jogát élvezik az állampolgárok. Tehát fontos, hogy ne értéktelenítsük el az uniós állampolgárság intézményét. Mondjuk, hogyha Nagy-Britannia kilép, akkor kiléptek. és a most kezdődő tárgyalások során vagy találkozunk, találunk egy valamilyen megoldást ezen állampolgárok számára, vagy pedig tényleg az Egyesült Királyság állampolgárai ez, lesznek ezek, és olyan jogokon rendelkeznek, mint mit tudom én, mondjuk Kanada állampolgárai. De valóban a vitát le kell folytatni, de itt még nagy vitál előttünk, ez világos. De még egyszer mondom, örülnék, hogyha a jelentésben arra felismerésne. arra felismerésre jutnánk, hogy szükség van arra, hogy az állampolgárok ne csak ismerjék a jogaikat, hanem éljenek is velük. Ez lehetne az a csiríz, az a ragasztóanyaga, amely újra össze kapcsolja, összeszövi, összeilleszti a különböző népeket és nemzeteket a egy rövid szöveget föl kellene, föl olvas, föl kellene olvasnom Beatrice nevében, de nem olvasom fel, talán meg később elmondja. Egy kis ellentmondást látok itt. Én azt gondolom, hogy az európai polgárokról beszélünk ebben a parlamentben, és ilyenkor nem bizonyos színű, zöld vagy szürke, vagy nem tudom milyen útlevéről beszélünk. Az én nézeteim szerint ennek semmi köze sem a tagállami nyelvvizsgákhoz, se semmihez az európai polgári státusz ennél valamivel e, szélesebb körű, sokkal e, szellemibb, mentálisabb dolog. E, Tatjánával egy óra ezelőtt beszéltünk erről, például azok, akik az Európai Unióból elköltöznek 25 évvel ezelőtt elköszöntek, és mai napig, vagy mondjuk az Európai Unióban élnek már 25 éve, és még mindig nincs szavazási joguk, választás, választójoguk, úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban kaptam egy anyagot, amit hajnal kettőig olvastam, ezért nem mondjuk annyira friss most. Úgy gondolom, hogy megoldásokat kell találnunk, meg kell találnunk azokat a, a szűk keresztmetszeteket, amelyek bizonyos tagállamokban akadályozzák azt a folyamatot, hogy a régóta ott élők szavazójogot kapjanak. Elnök, köszönöm, akkor megadom a szót ismét Asztana asszonynak. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy túlságosan meglepetés számba vehető az, amit mondani fogok. Az Európai Unió a tagállamok uniója, és az Európai e, e, Uniós eh, polgárság a tagállami polgárság után következik. Ami a Brexitet illeti, mindez időben június 23-áig világos volt, hogy a tárgyalásokról nem beszélünk, nem tárgyalunk egyelőre, de hamarosan kezdődik, valószínűleg már jövő héten kezdődik, hiszen beérkezik az értesítés az 50 cikk hatályba lépéséről. Úgyhogy én most nem találgatnék, hogy mi lesz a helyzet a brit polgárok státuszával kapcsolatban a jövőben, e, az biztos, hogy e, ha más megállapodásra nem kerül sor a tegyelások során, akkor e, ők bizony a harmadik ország polgárainak fognak minősülni, ami elég sivár kilátást jelent. Ennek úgy gondolom, hogy a Libével együtt már a Brexitet megelőzően is meghallgatást fogunk szervezni június 29-én ezeknek a polgároknak a státuszáról. Elnézést, hibáztam, május 4-én lesz ez a meghallgatás. Úgyhogy ezt megelőzően már meg kell győződnünk, hogy ez a 3,1 millió polgár, a különböző tagállamokban él, pontosabban a az Európai Uniós tagállamokból, akik az Egyesült Királyságban ahol, és ez az 1,2 millió brit állampolgár, eh, aki az Európai Uniós tagállamokban él, eh, lássák, hogy milyen helyzetük eh, lesz vagy lehet, és hogy foglalkoznak az ügyükkel. Folyamatosan egyeztetünk Michel Barnier biztossal, volt biztossal, aki jelen pillanatban a bizottság Brexit tárgyalója, és nagy örömmel jelentem be, hogy nagyon világosá tette Barnier úr, hogy eh, a polgárokat az összes prioritás eh, élére fogja eh, emelni. Ez bizony fontos. Nagyon szépen sajnos nem folytathatjuk, folytathatjuk tovább ezt a vitát. That's the statelessness. Nos, ez az állami hovatartozás nélküli stateless hontalan személyekről szól meghallgatás lesz. De még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, hogy megosztották velünk ezt a pillanatot. És ha jóvassak fel egy szöveget, köszönöm, hogy eljöttek. Most pedig Csáki urat megkérném, hogy a következő napi rendi pontot vezesse le elnökként spanyol téma lesz, remélem Rosa örülni fog, hogy valaki más e, e, e, vezeti le az ülésnek ezt a részét, én pedig távozom és kicsit rendbe teszem magam. Hölgyeim és Uraim, ha megengedik, magyar nyelvet fogom használni. Szeretném megnyitni a 43 per 2014-es petíció témáját. Úgy tudom, hogy a teremben van Anna Marita Amorozó, olasz állampolgár, üdvözlöm Önt. A petíció a németországi autópályákon alkalmazandó autópályadíj ügyében nyújtották be, és ezt vitatjuk most meg. Először is megadom a szót a petíció benyújtójának, Anna Marita Morozó asszonynak parancsoljon. Gentile Presidente. Elnök úr, igen tisztelt képviselők, igen tisztelt szakbizottsági tagok. A parlament múlt év márciusában egy állásfoglalás indítványt fogadott el, Karima Delli jegyezte ezt, amelyben Violetta Bulcs biztos meghallgatása után állást foglalt a német PKV maut a német útdíj kivetéséről, amelyet fő csak a külföldi, harmadik állam, külföldi EU állampolgárokra vetnek ki. És az állásfoglalás indítvány elmondta, hogy ez a diszkrimináció tilalmának elvébe ütközik az EU-MS 18. cikke alapján. A petíció benyújtójaként én továbbra is csodálkozom, hogy hogyan lehet bevezetni egy olyan útdíjrendszert, amely különbséget tesz nemzetiség alapján, és ilyen módon korlátozza a szabad mozgást az egységes piacon. A diszkrimináció megrejlik a diszkrimináció tilalma rendszerében, és voltak éppen egy olyan jogsértési eljárás tanúi vagyunk, amely egy sor bírálatot vetett fel, és így a parlament több területén egy vita zajlik erről a kérésről, ráadásul a választási program részét is képezte, képezte ez. A közös közlekedési piac 30 éve a belső piac fontos elemét képezi. Az a cél, hogy csökkentsük a költségeket, az Európai Parlament egy sor állásfoglalás indítványt, állásfoglalást fogadott el, ez alatt a 30 év alatt, ahol a tagállami jogalkotásról alkotott véleményt. Az Európai Bizottság a múltban már többször felszólalt és kifejezte, hogy arra van szükség, hogy a tagállamok olyan útdíjat vezetsenek be, amely nem diszkriminatív. 1996-ban a heti um, matrica bevezetéséről szólalt meg a bizottság, melynek célja az volt, hogy Ausztriában ne kelljen két hónapos vagy éves matricát vásárolnia a turistáknak. 2014-ben is megszólalt a bizottság, amikor Szlovénia bevezette a rövid határidejű matricát, amelyben a bizottság ajánlása alapján arányos, amelynek ára arányos kellett, hogy legyen az éves matricával. Voltak éppen meg kell különböztetni, mondja az Európai Bizottság, a tagállamok alapján valami diszkriminációt, és érvényesíteni kell az, aki szennyez, az fizet elvet, azaz tehát a megtett kilométerekkel arányos útdíjat kell kivezetni. Ilyen módon tehát nem az út használatért, hanem lehetőség szerint az út a megtett távolságért kell kivetni a díjat. Az, aki, az fizet, aki szennyez, elve az a gondolata mögött is megrejlik. Ugyanakkor a német UDI rendszer diszkriminatív és nem átlátható, és olyan útdíjat vezet ki, amely údi rendszert vezet be, amely nem az infrastruktúrák fent, amelynek bevételei nem az infrastruktúrális beruházásokat szolgálja. És így nem segít a fenntartható közlekedési rendszerek kialakításában. A diszkrimináció, nemzetiség alapú diszkrimináció tilalmának elvét kell figyelembe venni. Ez egy alapvető elve az Európai Uniónak, mely érvényesítésével az összetartozás, az állampolgárok uniós állampolgársági szellemét próbáljuk kialakítani, és ennek a közvélemény számára is fontos szerepe van. Az EUMS 21. cikke meghatározza, hogy az Európai Uniós állampolgárságról szóló jogszabály egy olyan jogot fogalmaz meg, amely biztosítja, hogy a szabad mozgás és a szabad tartózkodás elve akadály nélkül érvényesülhessen, és ne vegyék figyelembe az ezzel összekapcsolható gazdasági szempontokat. Az alapelv tehát a szabad mozgás alapelve. Kérem tehát a petíciós bizottságot, hogy a petíciómot tartsák nyitva, megvárva az Európai Bizottság válaszát, amely alapán ilyen kiderülhet, hogy a szerződések alapján a bizottság végezetül szegési eljárás keretén belül Németország ellen felperesként az Európai Bírósághoz fordul. Köszönöm szépen. Most pedig megkérem Peter de Meyer urat, az Európai Bizottság képviselőit álláspontjának elmondására. Peter de Meyer úr. Önné a szó. Jó napot kívánok! Kedves kollégák, képviselők! mondjam, Péter de Meyer vagyok. E, az Európai e, Bizottság részére megkértek, hogy az álláspontokat mutassam be. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy e, igen nagy érdeklődésre tart számot részünkről ez a fontos dosszié. ahogy is említette, a szennyező fizet el a bizottság politikájának a gerince, és törekszünk arra, hogy ezt érvényre is juttassuk. Szeretném néhány dolgot mondjuk tisztázni, pontosítani, ha, legalábbis mi így értelmezzük, hogy amikor Németország egy olyan autópályamatrice rendszert akar bevezetni, E, mint amelyet betervezték, akkor ennek nyilván vonatkoznia kell mind a német polgárokra, mind a nem német polgárokra. Ez tény. E, egyelőre meg tudom erősíteni azt, hogy a bizottság folyamatos egyeztetésben van a német hatóságokkal. Nagyon sok minden elhozott a sajtóban, ez kétségtelen, de addig, amíg a német parlament nem fogadja el a végső döntését az autópályaútrendszerről, amely egyelőre vitatás vagy tárgyalás alatt van addig a bizottság saját gyakorlat alapján nem nyilvánított véleményt ebben az ügyben, meg kell várnunk a parlamenti döntést Németországban. Egyúttal azonban ez része lesz az Európai Autópálya Matrica irányelvvel kapcsolatos javaslat kezdeményezés csomagnak. A bizottság a későbbiekben tehát jogalkotási csomagot fog előkészíteni az autópálya díjakról és az egyéb közötti közlekedésre kapcsolatos témakörökben, és akkor erre a témára is ki fogunk térni. Köszönöm szépen, de Meyer úr, ez úgy gondolom, hogy korrekt vélemény volt. Megnyitom a vitát a kollégák közül. Péter, parancsolj! Ja, ich denke auch, a kérvényező benyújtójának aggája nem jogtalan, nem alaptalan. A bizottság megfelelő választ is adott, mégpedig, hogy megfelelő méreható tárgyalásban van a német kormányjal. Minden államnak jogában áll díjakat kivetni nem diszkriminatív alapon, és az autókra kivetett üzemeltet, üzembetartási adó kérdése is tagállami hatáskör. De nem szabad diszkriminálni. Én úgy gondolom ugyanakkor, hogy Németország valóban egy-két kommunikációs hibát elkövetett az UDI előkészítése során, de úgy tűnik, hogy a bizottság most intenzív párbeszédben van Németországgal. A párbeszéd még nem vezetett eh, végkövetkeztetésekre, legalábbis így értelmeztem, amit a bizottság mondott, ezért javaslatom, hogy egész addig, amíg végső döntést nem hoznak a felek, tartsuk nyitva a petíciót, és kövessük nyomon az eseményeket. Kozolino kolléga parancsoljon. Confermo lo stesso én magam is egyetértek ezzel, tartsuk nyitva a petíciót egészen addig, amíg nem látjuk teljesen tisztán, hogy a német parlament hogyan dönt, és meglátjuk, hogy a bizottság erre milyen választ ad. Köszönöm szépen. Miután azt látom, hogy más érdeklődők nincsenek, Amorozó asszony talán egyetért azzal a véleménnyel, amit végül is ön is javasolt, és a kollégák is javasoltak. Nyitva hagyjuk a petíciót, megvárjuk a következő folyamatokat, megvárjuk a bizottság reakcióját, és visszatérünk a kérdéshez. Rendben van így? Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, most a 2334 per 2014-es számú petíciót nyitnám meg. Alexandre Lago Portella spanyol állampolgár nyújtotta be ezt a petíciót adóügyi kérdésekben, miután úgy tudom, hogy jelen van a teremben Alexandre Lago Portella úr, megadom neki a szót 5 percben, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért fordulok a petíciós szakbizottsághoz. E, a visszafordított galíciai e, migránsok e, szervezete nevében, mert olyan emberekről van szó, akik helyet, hogy nyugodtan nyugdíjban vonulhattak volna, az utcára szorultak és tétakozniuk kell. Olyan migránsokra van szó, akik ebben a térségben éltek, dolgoztak, adott fizettek a közös európai jogi térségben, azonban súlyos diszkriminációt van, néznek szembe a spanyol állam részéről a bizottság 2015 eh, eh, eh, novemberi válaszával szemben azt látjuk, hogy az spanyol állam adóügyekben megkülönbözteti ezeket az embereket. Jól lehet adófizetők, és arra kötelezi őket, hogy olyan adó ö, járulékokat fizessenek, amelyekből a későbbiekben nem részesülnek. Úgy gondolom, hogy minden érintett embernek fontos, hogy élvezhesse a nyugdíjvonásnak az előnyeit. A nyugdíj olyan emberekről van szó, akik többnyire rurális vidéki területeken élnek, ezért kevésbé van lehetőségük a saját jogaik megvédéséről. Kollektív problémáról van szó, Eh, általában egyesével, eh, nem lehet azt elvárni, hogy minden egyes eh, érintett, aki mondjuk német nyugdíjra számít, vagy egyéb másról, bírósághoz kényszerüljön fordulni. A nagyon elég sok olyan bírósági ügy is van, amelyben a spanyol hatóságok ellen foglalt álláspontot a a bíróság. E, a koordináló szervezet nevében azt kérjük, hogy ezt a petíciót e, tartsák nyitva, nyitva ne zárják le, mindaddig, amíg e, azok a galíciaiak, akik Spanyolországon kívül dolgoztak és visszatértek Galíciába, hogy nyugdíjba vonuljanak, továbbra is élvezhessék a megfelelő jogaikat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Portella úr. Most szeretném megadni a szót Juan López Rodríguez úrnak az Európai Bizottság képviseletében. Megkérném az Európai Bizottság pozíciójának tolmácsolására. Muchas gracias, señor. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Juan López Rodríguez vagyok, az adóügyi főbizottságnál dolgozom az Európai Bizottságban, és az én feladatom Legoportola úr petíciójának vizsgálata. Tisztában vagyunk ezeknek a galíciai embereknek a problémáival, és azzal is, hogy bírósági úton kell az érdekeiket érvényesíteniük. Azonban úgy látom, hogy ezek a problémák, amelyek felvetődnek így, ezeket a Spanyolországnak más tagállamokkal aláírt megállapodásai alapján kell ezeket megítélni. Sajnos ez azonban nem Európai Uniós harmonizált terület, ezért az Európai Bizottság nem tud itt álláspontot foglalni. A rokkantsági nyugdíjak esetében is emlékezni kell arra, hogy nincs harmonizált EU-s jog a rokkantsággal kapcsolatban. A spanyol királyságnak ilyen módon saját felelőssége, hogy ebben a témakörben lefektesse a szabályokat. Itt egyébként kivételes bánásmódban, eljárásban részesülnek ezek a nyugdíjak. Egy pillanatban ennyit mondhatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hölgyek és urak, megnyitom a vitát. Szeretném megadni a szót Róza Eszteraz Faragót kollégának. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is szeretném üdvözölni a petíció benyújtó felet és igyekszünk átgondolni, és tudunk segíteni. A probléma abból ered, hogy amikor két fél van, aki fizetne, fizethetne, akkor, akkor ugye kérdések merülnek fel, különösen a nyugdíj esetén. A bizottság azt mondja, hogy nem vagyunk kompetensek az európai intézmények részéről, mert nincs harmonizálva ez a téma egyrészt, másrészt e, a tagállam a felelős ezen a területen. Úgyhogy ez sajnálatos, de először is a galiciai kormány e, foglalkozott ezzel már eleve, és az onnan kivándorlók helyzetével Galicia e, foglalkozik. Különböző ülésekre, megbeszélésekre részt az érintettekkel, ezeknek a dátumára is tudtak számolni, és a galíciai parlament is foglalkozott ezzel az ügyel. 2013-ban jobban hagytak egy javaslatot, egy törvényjavaslatot, amely értelmében az Acsunta megfelelő információ cserére törekszik a spanyol nemzeti kormánya ebben a témakörben, és ahogy ugye hivatkozott a petíciót benyomotó fél is erre a levére. van a bírósági út marad, az Ecsunta, a galiciai kormányzat vezetője szerint is aggasztó ennek a közösségnek a helyzete, és ezért információt kért a minisztériumtól, az, az érintett létszámról, a tartozásokról, a részletekről, és így tovább. És úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban annyit mutatunk végül még, hogy mindezen erőfeszítéseknek a, az eredményeképpen e, módosításra került a e, jövedelemadóra vonalkozó törvény, e, a külföldön e, dolgozó emigránsok, akik visszatértek, E, és máshol fizettek e, e, nyugdíjjárulékot, mentesülhessenek a, a pénzügyi jellegű büntetésektől, és egyéb szankcióktól. Fontos, hogy ez az ügy szabályozásra kerüljön. Összességében annyit mondhatunk, hogy egyetértek a bizottsággal abban, hogy ez egy olyan kompetencia, amely egyértelműen a spanyol kormány eh, honlapterébe tartozik, eh, eh, és a galíciai csunta játszhat itt szerepet. Én nagyon szívesen, nagy, nagy örömmel támogatnám önt és ezt az ügyet, hogyha kompetensek lennénk, bárcsak kompetensek lennénk, de nem vagyunk azok, mert nincs harmonizáció ezen a téren. Ezen kívül itt a, a, a PETI szakbizottsággal kapcsolatban olyan ö, várakozások születnek néha, mint hogyha mi mindenben kompetensek lennénk, sajnos nem ez a helyzet. Mondom, drámai helyzet például egy olyan eset, amikor teljesen egyetértek, hogyha valaki mondjuk rokkantával is Magyarországban E, akkor ez a státusz automatikusan nem kerül elismerésre Németországban, hanem újra ellenőriztetni kell, újra vizsgálni kell, e, ami rettenetes akadály. E, itt valóban szükség lenne egy harmonizációs folyamatra, meg kellene kezdenünk, vala, hiszen, hiszen nincs értelme annak, hogy, hogy, hogy a tagállami szinten minden különböző tagállamban külön lefutassák ezt a rokkant a minősítési eljárást, de egyelőre nincsen harmonizáció, úgyhogy köszönetet szeretnénk mondani a petíciót benyújtó félnek. Ösdarok asszony, parancsoljon. Yes, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap, éppen tegnap indítottuk útjára a petíciós hálózatot, a Petitions network és gondolom, hogy ez a petíció például egy olyan petíció, amelyet éppen ebben a szempontból is meg lehet majd vizsgálni. A Mielőtt a hálózat útjára indult, is már úgy volt, hogy Spanyolországból érkezett be a legtöbb petíció hozzánk, és nem hivatkozhatunk mindig arra mondhatni, nem bújhatunk amögé, hogy azt mondjuk, hogy ez mind a spanyol állam hatásköré volna. Pán-európai problémával állunk szemben, Ugyanez vonatkozik például a fogyatékossággal élő emberek a más államban, mint az állampolgárságuk szerinti tagállam élő, fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó petícióra is. Javaslom, hogy juttassuk el ezt a petíciót a foglalkoztatási és szociális szakbizottsághoz, az AMPLOA vagy EMPL szakbizottság figyelembe veheti az itt megfogalmazott problémákat, különös tekintettel arra, hogy a szociális jogok érvényre juttatása az Európai Unió napi rendjén, a Juncker bizottság prioritásos feladatai sorában szerepel. Tehát ne feledkezünk meg erről a petícióról, és vegyük komolyan a szociális jogokat. Javaslatom tehát az, hogy nyissuk meg a petíciót, és küldjük ezt el tájékoztatásul a Foglalkoztatási Szociális Szakbizottságnak. Köszönöm szépen. Szenner asszony, parancsoljon. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Nos, az, azt mondanám először is, hogy sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Bizottság az egyetleg olyan hatóság, hogy ők egyedül annyit mondanak eh, az igazságot kereső nyugdíjasoknak, hogy joguk van bírósághoz fordulni. Úgy ezt eddig is tudták, Azért jönnek itt, egy igazságot kérenek, eh, hogy eh, eh, nem volt, ahhoz fölösleges volt eljönnék ide, hogy megmondják nekik, hogy bírósághoz kell fordulniuk. Nagyon sajnálatos a bizottság kettős fenekű beszéde, mert azt mondták korábban nekünk, hogy nem tudnak te semmit tenni Norvégia esetében, mert Norvégia nem Európai Uniós tagállamos, viszont azt mondják, Csanország esetében, hogy nem tudunk semmit tenni, mert ez ugyan Spanyolország tagállam, de nem bizottság, nem Európai Uniós hatáskör ez. Tehát ha van politikai akarat, akkor a bizottság sokkal többet is tud tenni, meg tudja oldani azt, hogy ez az igazságtalan, diszkriminatív helyzet, amelyet a spanyol állam elkövet, ez megoldásra kerüljön. Másrészt azt mondani, azt szeretném mondani, hogy úgy tűnik nekem, hogy ezt a petíciót nyitva kell tartanunk, és föl kell vállalnunk azokat a javaslatokat, amelyeket a, bizot, a, a petíciót benyújtók előteresztettek, és ezzel foglalkoznunk kell. Terjár parancsoljon. Van itt egy kérdésem. Becker kollega dolgozott ezen a dosszién, és azt kérte, hogy tolmacsoljam a kérdését itt jelesül, kérjük a jogi szolgálat szakvéleményét. Aztán a saját véleményem ezzel kapcsolatban. Az EU, az Európai, az Uniós állampolgárságról szóló első napi rendű pontunkra mutat vissza ez a kérdés. Ugye azt akarjuk, hogy az emberek szabadon mozogjanak. Mi több, azt akarjuk, hogy az egyik tagállamban állampolgárember a másikban dolgozhasson, vagy akár a harmadik államban élvezhesse a másikban megszerzett szociális jogosultságát, biztosítását, nyugdíjbiztosítását. Örüljük, hogy az emberek ezekkel a jogokkal élnek, de egyre újton újra mindig akadályba ütköznek jogaik érvényesítése során. Például, hogy az egyik államban kiállított fogyatékos igazolványt a másik állam nem ismeri el, vagy pedig az egyik államban megszerzett nyugdíjat egy másik állam utólagosan meg akarja akadályozni. Hát hogy mondjam, ez szépnek semmiképpen sem mondható. A probléma abban rejlik, és itt azért a bizottságot meg kell védeni azon vád elől, hogy miért nem tesz a bizottság semmit a probléma abban rejlik, hogy nem minden európai hatáskör, nem minden tartozik az európai hatáskörbe, és a tanácsban nem lehet áttörést elérni. Bár a kérvényezők oldalán állok, igazából azt kell mondani, hogy politikai megoldásra van szükség, a tagállamoknak le kellene ülniük, és megnyugtató, mindenki számára megnyugtató megoldást kellene találni, de a bizottság nem felelős, mert nem rendelkezik hatáskörrel, tehát itt a kígyó ennen farkába halad. Ami pedig a hálózatot illeti. Egyszer egy petíciót már egy szakbizottságba, az Intába, ha jól emlékszem, át, és idegesítő és nem igazságos, tűnhet a dolog, de hogyha nem rendelkezünk hatáskörrel, akkor nem rendelkezünk hatáskörrel. Tehát egyrészt értem a petíció benyújtóit, másrészt értem, nagyon is értem a bizottság jogi érvelését is. Arúza, parancsolj! No, en realidad era para recordar... Nos, eh, az Econ szakbizottság is foglalkozott ezzel, és ők azt mondták, amit Peter is mondott, hogy nem vagyunk kompetensek. Tehát, ahogy Péter, én is szívesen segítek, de azt kell mondanom, hogy egyetértek azzal, amit ti mindannyian mondatok, de az igaz, hogy nem szabad olyan ábrándokat életben tartanunk, amelyek irreálisak. Bueno, eh, la, eh, yo vuelvo Nos, továbbra is mondom, az Európai Bizottság folyamatosan azt mondja, hogy nem vagyunk kompetensek, nem vagyunk kompetensek. Úgy gondolom, hogy a parlament tud tenni ennél többet is. Tud dolgozni ezen az ügyön, és képes arra, hogy megpróbálja arra kényszeríteni a bizottságot, hogy politikai akarattal megoldja a helyzetet. Tegye meg mindent, amit meg tud tenni. A bizottságnak vannak forrásai erre, és úgy gondolom, hogy ezt meg kell tenni. Ezen túl újra el kell mondanom, hogy ez a dupla fenekű beszéd, amely mindig azzal védekezik, hogy ezért meg azért nem tudunk lépni. Nos, úgy gondolom, amit ön elmondott, Eszterász úr, a Junta de Galicia és a spanyol kormány felelőssége, ezt se kellett volna fölsötétlenül emlegetni, hiszen itt vannak velünk azok a galíciai emberek, akik emigráltak Galíciából, máshol dolgoztak, majd hazatértek és otthon lesznek nyugdíjasak, az ő problémáikkal kell foglalkozni. Megadom a szót Portella úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdés. Először is az Ekon szakbizottság azt nyilatkozta, hogy az európai polgárok bírósági úton kereshetik a megoldást a problémáikra. Ezt tudtuk eddig is, hogy az alapvető európai szerződések ezt elő, újra kimondják. Másrészt továbbra is van ebben az értelemben hátrányos megkülöztetés, hiszen vannak olyan spanyol polgárok, akik két nyugdíjat kapnak, egy öreségi nyugdíjat és egy rokkantsági nyugdíjat, ezt jogi adózási szempontból egy adónak, egy adó alá esélynek tekintik, azonban, hogyha egy polgár spanyol öreségnyugdíjat kap, és mondjuk németországi rokonságnyugdíjat, vagy fordítva, akkor más szabályok vonatkoznak rájuk, de ennek semmi indoka nincsen, csak azért, mert mind a két, mert a két nyugdíjat két különböző tagállam fizeti. Itt nem lehetnek megkülönböztetést alkalmazni. Ezen kívül a rokonság nyugdíjak témája e, abszurd, hogy egy tagállam, például Németország, amely e, amely ne, hogy azt látjuk, azt látjuk hogy, hogy, hogy e, hazaköltözik valaki Spanyolországba, és nem ismerik el a rokonságát, ez nem megengedhető kétségbe vonják azokat a kritériumokat a spanyol hatóságok, amelyeket mondjuk a, a német hatóságok alkalmaztak. Ez torzulás jelent. Hogyha, ezek, hogyha az ember egy tagállamban ö, ö, rokkant és nem munkaképes, akkor úgy gondolom, hogy Spanyolországban ugyanezt el kellene ismerni. Nem lehet a dolgozókat egy sor olyan bírósági eljárásra kényszerítenünk, Eh, amelyek időbe és pénzbe kerülnek, eh, eh, be kell szerezni egy csomó orvosi papírt, ami egyébként Németországban már rendelkezésre áll, csak a spanyolok ezt nem fogadják el. Tehát úgy gondolom, hogy szükség van Európai Uniós rendszer kéne kialakítani, amely értelmében a munkavállalók rokkantságával kapcsolatos dokumentumokat, eljárásokat, hatósági döntéseket valamennyi tagállamban automatikusan elfogadják fölöslegesít ilyen bonyolult bírósági peres hatósági eljárásokat kezdeményezni minden egyes esetben attól függően, ugye, hogy az idatos személynek honnan érkezik a nyugdíja. Úgy gondolom, hogy a de Legalicia nem tett semmit annak érdekében, hogy ezt a helyzetet megoldja. Valóban volt egy királyi dekrétum, amely kismértékben javította a helyzetet, Eh, és eh, a késedelmi kamatokat és a kanakciókat el, el, eh, viszont igazándiból a megkülönböztetést visszamenőleges hatáját is törölni kellene, legalább négy évre visszamenőleg, hiszen 2012 óta ugye a spanyol állam megváltoztatta a követelményeket, és fontos lenne, hogy ezt ret... pontosabban abszurd, hogy retroaktív viszonylagos hatállyal változtassa meg a spanyol állam a nyugdíjra vonatkozó követelményeket, és ez nagyon súlyosan érinti a vidéki térségben élő galiciai nyugdíjasokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, a következő a helyzet ezzel a témával kapcsolatban. Nagyon jó, hogy az Európai Parlamentnek van egy ilyen bizottsága, a petíciós bizottság, amikor közvetlen dialógust folytathatunk konkrét problémákról. Én bevallom önnek őszintén, kedves Portella úr, hogy minden szimpátiám az öné, és ha most nekünk olyan jogkörünk és hatalmunk lenne, hogy itt szavazzunk arról, hogy ezt a ö, diszkriminatív eljárást azonnal szüntessék meg, én ezt azonnal szavazásra bocsátanám és megszavaznám. Az Európai Unió viszont a szerződések több ezer szerződés létén áll vagy bukik, tehát nekünk is csak megfelelő jogköreink vannak. Tehát én a következőt szeretném javasolni a, a tisztelt kollégáknak. Látjuk a problémát, én szerintem három levelet kellene írnunk a petíciós bizottság nevében. Kellene írnunk egy levelet a spanyol kormánynak, amelyben figyelmeztetjük őket ennek a problémának a létére, és esetleg javaslatot tennénk arra, hogy az ön által javasolt elképzelések alapján, akár visszamenőleg is próbálják ezt a témát kezelni, de ezt a spanyol állam tudja megtenni, mi nem. Szerintem egy másik levelet is kellene írnunk az Európai Bizottság adóügyi főosztályának, a taxódnak, amelyben ugyanúgy figyelmeztetnünk kellene őket arra, hogy van egy ilyen probléma Európában, teljesen egyetértés Danuka asszonynal, hogy ez nem egy izolált bilaterális probléma, csak ez más vonatkozásban is össze eh, előfordul. Én tudom, hogy az Európai Bizottság részére és a tagállamok részére az adóharmonizáció kérdését nagyon érzékeny kérdés, és ezt valószínűleg nem fogják tudni megoldani a közeljövőben. De vannak ilyen specifikus esetek, amikor igenis lehetne európai norma. Ezeket a specifikus kérdéseket meg lehetne oldani. És szerintem ennek a levélnek a másolatát, tehát azt, azt azzal a tartalommal, amit elküldünk az Európai Bizottságnak, elküldhetnénk az ECO bizottság, ECON bizottságba is itt az Európai Parlamentbe, tájékoztatnánk őket arról, hogy ezt a problémát látjuk, és ezt a problémát szeretnénk, hogyha ilyen vonatkozásban megoldanánk. És ha mindezt megtesszük, akkor viszont, kedves Portella úr, úgy látom, hogy más nem tudunk tenni, mint ezt az ügyet most itt lezárni. Utána, tehát miután ezeket a lépéseket megtettük, lezárjuk, mert egyéb ügyet, egyéb, egyéb lépést valószínűleg nem tudunk megtenni. Zsdanuk asszony, parancsoljon. Úgy gondolom, hogy a fogyatékosság problémáját is szintén az ezzel kapcsolatos petíciót eljuttathatjuk az Amplóá foglalkoztatási szakbizottságnak. Just employment and so Tehát ez foglalkoztatás és a szociális szakbizottságnak. Uh, Szenra. Yo propongo que... Én azt javasolnám, hogy új levelet írjunk, írjunk egy más levelet a bizottsághoz is, eh, hogy tartsuk nyitva a petíciót legalább addig, amíg a tanács nem válaszol. Tehát a tanácsnak is írunk levelet. Rendben van, ezzel a módosítással el tudjuk fogadni, tehát akkor a petíciót nem most zárjuk le, hanem ezen lépések megtétele után. Rendben van így? Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy valóban a, a, az emberi szakbizottságnak is küldhetnénk levelet, hogy tanulmányozzák a, a harmonizáció lehetőség, mondjuk a rokkantsági nyugdíj kapcsán. Kezdjék meg ennek a témának a tanulmányozását, hogy a harmonizáció elkezdődhessen. Ez egy javaslat. Én úgy gondolom, hogy ez is elfogadható. Köszönöm szépen. Tehát ezzel a módosítással ö, tudjuk ezt a kérdést ma kezelni. Köszönöm szépen, úgy néz ki, hogy ez minden. Jó ebédet kívánok mindenkinek, és délután három órakor folytatjuk. Szavazással, szavazással kérem mindenki legyen itt. Köszönöm szépen.